Elnök, figyelmet kérek. Do I have to vote? Yes. And we one person missing, Okay. Elnök, látom, hogy nagy az izgalom a teremben azonban a szavazás az olyan, amikor csendbe kell maradni. Kérem, lépjünk tovább. Az első témánk a 19A. Ez azt jelenti, hogy nem e, tiltakozunk a bizottság e, javaslatához. Ez az 1-es, 2-es és 4-es melléklete a GSP-nek. Tehát a GSP rendeletnek. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettő ellenszavazat, kettő tartózkodás, 23 szavazat mellette elfogadva. 20-as szavazási témán következik. a kiváló minőségű marhahúsra, sertéhúsra, baromfi húsra, búzára, kétszeresre, korpára és más maradékra előírt egyes közösségi vámkontingensek megnyitására vonatkozó rendelkezésre szóló tanácsi rendelet módosítása. Az, a dokumentáciában megtalálják a konszolidált szöveget. Erre szavazunk, ezen megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ez eh, egyhangú szavazással igen. Gratulálunk a jelentéstevőnek. A 21-es téma következik. Ez is egy eh, trilóg tárgyalás eredménye, első olvasatban szavazunk. Olívaolaj és egyéb mezőgazdasági termékek importja a Törökországból, illetve a bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosítás. Ez tulajdonképpen a komitológia, a végrehajtási aktusok és delegált, delegált aktusokkal kapcsolatos. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ismét egy hangú igen. Next one is um, I... A 22-es pont következik. Második olvasatban történő elfogadásról van szó. Ez az úgynevezett Omnibus 1-es elfogadása. A közös kereskedelem politikára vonatkozó egyes rendeletek bizonyos intézkedések elfogadási eljárással tekintetében történő módosítása. E, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28 mellette ellenszavazat nem volt, egy tartózkodás, gratulálunk a e, a jelentéstevőnek, e, megadom a szót. Nagyon szépen köszönöm a tegnapi prezentációt. E, tegnap sajnos nem tudtam itt lenni, mert Berlinben voltam, és köszönetet mondanék a kollégáknak is azért, hogy elfogadták a jelentésemet. Így van, ez egy fontos pillanat, hiszen ezt a bizonyos egyez, egyeztetést, kiigazítást négy év után tudtuk elfogadni. Nem csupán a bizottságnak köszönöm meg a kezdeményezést, hanem a tanács soros ír elnökségének is köszönetet mondok, mert nélkülük most nem ülnénk így itt. Nagyon fontos volt ez az eredmény. 23-as téma, ez az Omnibus 2-es, megint csak nagyon fontos anyagról van szó. Jörg Leichtfried volt a jelentéstevő, és ez a kiigazítási munkának a második része. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27 mellette nincs ellenszavazat, három tartózkodás elfogadva. Amit korábban mondtam, ismétlem, amit az Omnibus 1 kapcsolatban mondtam, ugyanazok a, az érveim vannak, mint amit az előbb mondtam. Huszonnégyes téma, 24-es napi rendi pont. Ez az úgynevezett közbeszerzési piacokhoz való kölcsönös hozzáféréssel kapcsolatos. Jó, sok megszavazni való kérdésünk van. Daniel Kasparia az jelentés készítője. Nos, tehát akkor rögtön hozzá is látunk a szavazáshoz. Kezdjük a módosítókkal. Köszönöm, elnök úr. Általános kompromisszumot sikerült elérni, ezért szeretném jelezni, hogy a 77-es 94-es, 111, 112, 230, 233, 233, 261 és 273-as módosítókat visszavonjuk Frank Proust kollégával. Köszönjük. Excellent. Kiváló. Negyvenhárom, negyvennégy, negyvenötös módosítók. Ezek azonosak. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Az IMCO 1-es módosító, de ez okafogyottá vált, ezért most az egyes számú kompromisszumos módosítót tekintjük. Ki van mellette? ellene tartózkodás elfogadva. A 105-ös módosítónál tartunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Imko 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Imko 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Imko 27 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes számú módosító és a 107-es, ezekről együtt szavazunk, mert azonos tartalmúak, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imkó 28 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29-es Imkó mellette ellene tartózkodás elfogadva, elnézést, elutasítva, javítja ki magát az elnök, nagy többséggel elutasítva. 108-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 110-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 111-es mellette ezt visszavonták, eh, az előbb a kolléganő bejelentette. Kettes kompromisszumos módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva, Imko 32, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imko 33-as mellette Elnézést, már szavaztunk róla, mert a 12-essel megegyező tartalmú. 13-as és Imko 34 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es módosító, erről nem kell szavazni, mert nyelvi kérdéssel foglalkozik. A 114-est visszavonták, a 115-nél tartunk, kérdezem a kollégámat, hogy ez megmaradt-e, de nem, mert visszavonták. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, Imkó 36, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es módosító és az Imko 37, ezekről együtt szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadva. Juri 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Júri 16 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 120-as módosító mellette igen, igaza van, ez fogyottá vált a negyedik kompromisszumos módosító miatt. A 123 is kiesett. Ezzel tovább léphetünk Yuri 30, isn't it? Let's move to Yuri. Yuri 30-as. A hat átszikre vonatkozik ez. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Júri 31, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 177-es, ez egy kiegészítés az ötös kompromisszumhoz, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Sok minden kiesett, visszavonták, hetes kompromisszum elfogadva. Kettő 28, 228, ha nem tévedek, igen, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 229-230 ezeket visszavonták. Nem, nem vonták vissza. A Weberhez fordulok, igen, meg van még mindig. Tehát a 229-ről szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas kompromisszum mellette Kettő harmincöt. A 236-ot visszavonták, de nem vonták vissza a 235-öt, erről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Júri 45 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 46 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47 mellett ellene tartózkodás elutasítva, Júri 48 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 36-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 255-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük a 255-öt elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 37. módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40 el, eh, elfogadva. 256-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 257-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 258 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 259 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 260-261 mellette csak a 260-ról szavazunk, mert a 261-et visszavonták. Vagyis csak Henri Weber módosítójáról, a 260-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 41 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 262 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 263-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elfogadtuk elnézést, mondja az elnök, az én hibám. Imko 47 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imkó 48 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 264-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Im... Imko 50 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. es módosító, ez most kiesik vajon? Igen. 272 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 273 mellette ellene visszavonták. Preambulum. 50-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az IMCO 2-ről szavaznunk kell, mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ample 1 mellette ellene tartózkodás elutasítva. ellenőrizzük az Empl 1-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 51-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Juri 1 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 52 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Imko 3 eh, okafogyott, Júri 2 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ötvennégy részenkénti szavazás első szak rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empül 2 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Júri 3 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ample 3 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Júri 4 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Júri 5 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 57-es 57-es módosító. Mellette ellene tartózkodás elvetve. 6-os Júri 6 mellette ellene tartózkodás elvetve. 59 mellette ellene tartózkodás elvetve. 61-es módosító mellette ellene tartózkodás elvetve, Ample 4 mellette ellene tartózkodás elvetve, 62 mellette ellene tartózkodás elvetve. Elektronikusan ellenőrizzük a 62-est, megnyitom a szavazást. A 62-esről beszélek, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 63. módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, Imkó 8-as. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Juri 7-es, mellette ellene tartózkodás elvetve. Empl 5, mellette ellene tartózkodás elvetve. Juri 8-as nem esett ki, úgyhogy szavazunk róla mellette ellene tartózkodás elvetve. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kilences kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imko 12. Mellette ellene tartózkodás elvetve. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 74-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Emplő 8 mellette nem, ez kiesett. Emplő 9 mellett ellene tartózkodás elvetve. 75-ös, 76-os azonosak mellette ellene tartózkodás elvetve. 78 mellette ellene tartózkodás elvetve. 14 mellette ellene kiesett. 11-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító Nem, az IMCO 16 mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, Emplő 12, nem. Nyolcvannyolc inkább. Scholz féle módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 90-es módosító mellettelene tartózkodás elvetve, 5-ös mellettelene tartózkodás elfogadva, 91 mellette ellene tartózkodás elvetve, 92 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-os mellette ellene tartózkodás elvetve ellenőrizzük elektronikusan. Hatos módosító, ezt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ample 12 mellett ellene tartózkodás elutasítva. Júri 14 mellette, Júri 14-ről szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ample 13 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 95 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 96-os módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, 7-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva, IMCO 20 mellett ellene tartózkodás elvetve, DEVE 2 ez kiesett, a 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, és az idézetek 49-es módosító mellettelene tartózkodás elfogadva, 48 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Zárószavazás. A módosításokkal együtt a bizottsági javaslatról szóló szavazás mellett ellene tartózkodás. Elektronikusan szavazunk a biztonság kedvéért. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonegy mellette nyolc ellene egy tartózkodást. Az állásfoglalásról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 10 ellene, egy tartózkodás az előadónak. Van-e valami mondani valója? Egyébként gratulálok. Kiváló munkát végzed. ennél a pontnál először is hadd köszönjem meg az összes kollégának. Valamennyi kollégának köszönetet mondok, mindannyian tudjuk, hogy ez, az, ez a dosszié valóban sok ellentmondást tartalmazott. Köszönöm a tagoknak, a kollégáknak, a titkárságnak. Valóban ez egy ellentmondásos téma volt, vitatott téma volt. Sok tárgyalást folytattunk a tanácssal, nagyon kemény megbeszélések voltak, amennyiben a tanács további taná, megbeszélést akar, az rendben van, de vigyük ezt az anyagot a plenáris elé. Igen, tehát szavaznunk kell majd a, a raportőr javaslatára, tehát hogy az egész jelentést a plenárison fogadják el további tárgyalásokra van szükség, tehát erre itt most nem szavazunk. A, a tárgyaló csapat összetétele ezekből a személyekből áll össze a tárgyaló bizottság. Elektromos szavazás következik, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 28 mellette egy ellene egy tartózkodás. Nagyszerű. Még egyszer eh, Daniel Kaspari kiváló munkát végzett. Most pedig szavazzunk tovább. A 25. napirendi pontról fogunk szavazni. Juliu Winkler jelentése. Kérem, foglaljanak helyet, maradjanak csendben, még nem fejeztük be a szavazást. Juliu Winkler jelentéséről fogunk szavazni a FLECT rendszerről. A második és a, a develféle módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ha, hármas Deve módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Első módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás. A bizottsági módosított javaslatról megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. 27 mellette egy tartózkodás. Most pedig a jogalkotási állásfoglásról megnyitom a szavazást elektronikusan. And vote. Lezárom a szavazást. Ugyanaz az eredmény 29 mellette, nincs ellenszavazat és egy tartózkodás. Előadó szeretne hozzátenni valamit? Ah. Excuse me, I... Kicsit elterelték a figyelmet. Azt javasoljuk, hogy kezdjük meg a tárgyalásokat a tanácssal és a bizottsággal. Cél, hogy első olvasatban megállapodásra jutassunk. Elnök, köszönjük. Tehát javaslat, kezdjük meg a támogatás, a tárgyalásokat. Which have already been voted. Composition of negotiating team, rapporteur. A tárgyaló csapat össze, összetétele, a raportőr, az árnyék jelentőstevő és jó magam, szavazzunk erre. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 3 ellene, egy tartózkodás. Gratulálunk Juliu Winklernek. 26. napi rendi pont. A Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények. Itt konkrétan a borról van szó. Az előadó itt is Juliu Winkler. És elmondanám, hogy itt egy mentességre volt szükség, hiszen itt kereskedelmi kedvezményekről beszélünk, és ezt egy tanácsi szavazás határozta el. Tehát a mi döntésünkkel ez jogerőre is emelkedik. Tehát szavazzunk az előadó első módosítója ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, harmadik módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás a bizottság módosított javaslatáról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29 mellette, Nincs ellenszavazat, egy tartózkodás. Az állásfoglalásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ugyanez az eredmény 29 mellette, nincs ellenszavazat és egy tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Most pedig a keleti szomszédaink nyomására reagálunk, Winkler úr. Köszönöm Elnök úr, csak szeretnék most rögtön egy megjegyzést tenni. A Vilniuszi csúcs találkozón a delegációnk jelen, fog, jelen lesz majd, és bizonyára mindenki tudja, hogy mennyire fontos ez az esemény, milyen nagy a tét. Köszönöm szépen minden kollégának, a szakbizottság tagjainak, és mindazoknak, akik segítettek a munkában. Bizonyítottuk, hogy tudunk gyorsan is dolgozni, az unió intézményeiben, hogyha politikai jelet szeretnénk küldeni ehhez a csúcs találkozóhoz. És elnök úr, ha szabad, akkor azt javasolnám, hogy informális trilógus kezdjünk a tanácssal, és a kollégák támogatását kérném ahhoz, hogy ezt még decemberben le tudjuk zárni. Köszönöm. Ez valóban nagyon gördülékenyen halad, én ezt kezdettől fogva támogattam, tehát az előadó azt javasolja, hogy kezdjük meg a tárgyalásokat a tanácssal. Itt a szakbizottságunkban elfogadjuk most ezt a jelentést. A tárgyaló csapat összetétele a szokásos, az előadó, az árnyék előadók, akik George Kutas, Christian Huszkárdini, Amelia Andersdotter, William Dartmouth, Mitten Kazak, a GUE részéről még nem kaptam nevet, de bizonyára állítanak majd ők is valakit, és elnökként én is részét fogom képezni a csapatnak. Tehát szavazzunk erről a javaslatról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28 mellette, egy ellene és egy tartózkodás. 27-es napirendi pont következik. Ez az Egyesült Államokkal kötött megállapodás meghosszabbítás, kiterjesztéséről szól. A bizonyos növekedés serkentő hormonokkal nem kezelt marhahús behozataláról. Ez egy hozzájárulási eljárás, tehát nincsenek módosítók, csak igen-e vagy nemmel lehet szavazni. Elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 2 ellene és 2 tartózkodás mivel itt csak a hozzájárulásunkra volt szükség, ez a plenáris elé kerül most. 28. napi rendi pont. Az EU kereskedelmi kapcsolatai az euró-mediterrán országokkal. Ez egy állásfoglalás tervezet, állásfoglalási indítvány, és nagyon sok módosítónk van. Kezdjük a 27. módosítóval. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 28. mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es. A 32-est ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. William Dartmouth folyamatosan meglep engem. 33-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 34-est. Lehet, hogy tévedtem. 34-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem most igazam volt. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 42-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 43-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 44-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette, ellene Ezt nézzük meg elektronikusan, első kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 45-ös. Ez kiesik. 49-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 50-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 51-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 56-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 57-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 58-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hatvanas, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-es mellette, ellene, Elfogadva. 63-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Ellenőrizzük a 63-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 60, ezt elfogadtuk. 64-es kiesik. Hármas kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás. Elutasítva, ha jól látom, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a hármas kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tehát elutasítva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 66-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 67-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 69-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Negyedik kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a negyedik kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 74-es módosító. 74-es ki van mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 74-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötödik kompromisszum. Ötödik kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcadik kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatodik kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7. kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20. 23. módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Első mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harmadik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. záró szavazás, állásfoglalási indítvány módosított verziója, megnyitom a szavazást. És most pedig lezárom a szavazást. Seventeen. 17 szavazat mellette, 3 ellenszavazat, 9 tartózkodás. Item 29. 29. 29-es napirendi pont. Vélemény a cselekvési tervről a versenyképes és fenntartható európai acéliparért. Szavazzunk első módosító mellette. Kérek mindenkit, hogy maradjon csendben. Első módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, harmadik módosító, megnyitom a szavazást. What is closed? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negyedik módosító, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötödik módosító, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatodik módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetedik módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, második kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11. módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös. 14-ös javítja magát az elnök mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Negyedik kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 5. kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük az ötödik kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Rejected. Elutasítva. 27-es módosító mellette,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 elutasítva 34-es mellette, ellenet tartózkodás elutasítva 35-ös Elnézést mondja az elnök, a 34-est elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás a liberálisokat nem láttam, akkor megismételném, 36-os módosító, ugye? 36-os ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37-es. 36-os, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. bízhatnak bennem. 37-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 39 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, záró szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 24 mellette, 3 ellene és 2 tartózkodás. Szóbeli kérdés. GSP monitoring mechanizmus. Megnyitom a szavazást. A 30-as napi rendi pontról szavazunk. GSP plusz monitoring mechanizmus. Szóbeli választ igénylő kérdés. Erről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 28 mellette, egy ellene nem volt tartózkodás. Hát ezzel befejeztük a szavazást. Köszönöm mindenkinek az együttműködést. Köszönöm. kérem, akik távozni óhajtanak, azok most szíveskedjenek minél előbb távozni. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, ez nem egy vásár. Conversations outside the... A társalgást szíveskedjenek a termen kívül megejteni. Hush, please. I won't give the floor to... Nem adom meg a szót a következő felszólalónak mind addig, amíg eh, helyre nem áll a csend a teremben. Jalana, could you settle down? Jolana, kérem, foglaljon helyet. Well, nice people. Item... Nos, tehát a 31-es napirendi pont, társulási megállapodás egy az EU és tagállamai másrésztről Ukrajna között. Ismerik a fejleményeket, sajnálatos fejleményekről van szó. A vélemény előadója Pavel Zalewski, akinek én már meg is adom a szót. Man. Elnök úr, köszönöm szépen, hogyha e, megengedi, akkor lengyelre fordítom a szót. Ja. Panie Przewodniczący, Szanowni Koledzy, Koleżanki, Koledzy. E, <clears throat> kiedy... Kedves Hölgyeim és Uraim, elnök úr, köszönöm szépen a szót. amikor a vita időpontját kitűztük, akkor még úgy tűnt, mint egy olyan helyzet alakulna ki, amelyben mandátumot adunk az Európai Bizottságnak, a, illetve a tanácsnak is, hogy próbáljuk meg az ideiglenes megalapítást, me, megállapodást a, a leggyorsabban hatályba helyezni, hogy aztán ratifikálni lehessen. Majd aztán kiderült, hogy a Vilniuszi csúcs előestéjén, hogy ez a megállapodás sajnos nem jön össze. Nem fogják aláírni Vilniuszban. Ennek az oka az volt, hogy Ukrajna ellen véleményt jelentett be, ez persze nem okvetlenül azt jelenti, hogy itt a munkánk ezzel be is fejeződött, hanem itt az ideje, hogy vessünk számot, beszéljünk arról, hogy konkrétan mit jelent ez a megállapodás, miért fontos nekünk és miért fontos Ukrajnának. Elmondanám, hogy pontosan miért nem tudjuk ezt aláírni Ukrajnával, mert hiszen ez az első alkalom. Ebből a fajtából ilyen még nem született. A, az egyezmény alapján Ukrajnának az Európai Uniós vívmányoknak 60%-át egyúttal jóvá kéne hagyni. A megállapodás jelentőségét nem könnyű teljes mértékben felmérni. Ez olyasmi, ami alapján az ukrán hatóságoknak joguk lenne arra, hogy beépítsenek európai sztenderdeket, eh, illetve kihasználják az európai kapacitásokat, illetve sajátjaikat. Stratégiai fontosságú okmányról lenne szó. Ukrajna számára ez eh, hozzáférés jelentene a piaci lehetőségekhez az Európai Unión belül. Azt is jelenteni, hogy eh, a vámok és illetékek jelentős mértékben eltörlése kerülnének. Hozzáférhetnénk az energiaszolgáltatásokhoz, ez kulcsfontosságú lenne. Az ukrajnai megállapodást aláírni, hát ez mindenképpen erősítené az Európai Unió és Ukrajna közötti üzleti kapcsolatokat sőt, ha úgy tetszik, az ukrán civilizáció szempontjából is fontos lenne, ugyanakkor stratégiai kapcsolatokat hozna a Ukrajnához. Számunkra 46 milliós plusz piacot jelentene ez, méghozzá nagyon jól képzett emberekről van szó. Olyan ország, ez az ország Ukrajna, amelyben, amelyben beruházhatunk. Egyébként területét tekintve franciaországnyi méretű az ország, de tovább is lépek ennél. Ez a megállapodás azt jelenteni, hogy ez siker. Siker az Oroszországgal való kapcsolatainkban is, mert a megállapodás aláírása ugye a, ö, megjavította volna a kapcsolatokat a világnak azon részével, illetve Ukrajnán keresztül az oroszokkal is. Hogyha szorosabbra fogjuk a kapcsolatokat, és eh, Ukrajnában teljes mértékben eh, megvalósítják eh, az európai érdekeket, vagy értékeket, akkor ugye az oroszok már nem vitatkozhatnak, vitatkozhatnának ezzel. Amint elmondtam, az, a megállapodás jelentősége abban áll, hogy a mi civilizációnkat képviseli, illetve tágabb értelemben, tágabb összefüggésben helyezi az Oroszországgal fenntartott kapcsolatainkat is. A megállapodás segítene meggyőzni az oroszokat is arról, hogy egy ilyen megállapodás mennyire fontos. Azonban, amint korábban mondtam, ismétlem, hogy a megállapodás nem került aláírásra. Nagy tisztelettel viseltettem Oroszország iránt, azonban az orosz elit, konkrétabban Putyin elnök úgy döntött, hogy ellentmond az Ukrajna előtt álló hatalmas lehetőség kapcsán. Oroszország leblokkolta a kereskedelmi kapcsolatokat Ukrajnával. Természetesen az ukrajn, ukrajnai kereskedelmi kapcsolatoknak ez jelentős részét, mint egy 40%-át jelenti. Tehát az ukrán nemzetközi kereskedelem 40%-a Oroszországgal és Kazaksztánnal zajlik. Ez tehát azt jelenti, hogy a, a kereskedelmi jövedelmek rettentő módon hanyatlásnak indultak, kb. 40 milliárd dollárról van szó. Ennek folytán Ukrajna nehezen tudott hozzájutni a hitelekhez, amelyekre szükség van a gazdaság fenntartásához. Az első testület, e, amely reagált erre az incidensre, az az Európai Parlament volt. Felkértük az Európai Bizottságot, hogy e, alak, alakítsa ki állásfoglalását. Ez még e, nem történt meg, ennek következtében Oroszország blokkolta Ukrajnát. És ezzel gyakorlatilag blokkolta a többi nemzetközi megállapodást is. Nem csupán Ukrajna volt az áldozata ennek a tár támadásnak, ezt nagyon nyíltan elmondta Putyin elnök, aki azt mondta, hogy ez a helyzet azért állt elő, mert Ukrajna társulni akart az Európai Unióval. És ez az Európai Uniós munkáknak az eredménye volt, az Európai Bizottság nem tett semmit, és nem tudta, hogy mit mondjon az adott helyzetben. Nos, hogyha nem az Európai Parlament ö, ö, lépett volna fel, akkor talán semmi nem történik. Ezzel együtt, hogyha Oroszország elfogadta volna azt a helyzetet, amelyben már Ukrajna számos kötelezettséget vállalt, és hogyha mondjuk a kötelezettségeket nem teljesítettek volna, akkor Ukrajna kemény, nehéz helyzetbe került volna. Itt például az ukrajnai gázrendelkezések, illetve a gáz utánpotlást e, elvágták volna, az Európai Uniós megállapodás következtében, illetve kettős árképzés alakult volna ki. Nem igazán tudom, hogy mi a legjobb hozzáállás, de az Európai Uniónak a civilizációs aspektust kell előtérbe nyomnia, e, innen kell kiindulnunk. Egyrészt ugye itt van ez a nagyon jelentős ajánlat, más szóval a társulási szerződés, másrészt pedig ott van az orosz fenyegetés. Úgy gondolom, hogy a, ez volt a helyes idő, reagálni kellett, és sajnálom, hogy nem korábban történt ez meg. Most visszatérve a megállapodásra, az európai társadalom számára rendkívül fontos dologról van szó. Először is az átmeneti szakaszban a dolgok ugye megdrágulnának az ukránok számára, Gondoljanak csak bele, hogy az ukrán gazdaság fejlettsége szintje, fejlettségi szintje hol áll. Elég szomorú állapotot mutat, és tulajdonképpen a mi gazdaságainkhoz képest 20 éves lemaradásban vannak. A, az ukrán gazdaság gyakorlatilag hanyadásnak e, intult, gyakorlatilag csődbe kergette őket az orosz blokád. Abban az időben az Európai Unió egyetlen javaslatot sem tett, nem mondták, nem mondtuk, hogy Ukrajna lehetőséget kap. Arra, hogy az átmeneti szakaszban felépítse a cégeit, hogy versenyképesebbek legyenek. ha az orosz blokád alatt is segíteni kellett volna Ukrajnát, ez se történt meg. Nos tehát, ez a megállapodás bizony megérte volna a pénzét az európai üzleti vállalkozások számára, azonban az Európai Bizottság nem reagált e, a kialakult helyzetre. Nem akarok azzal érvelni, e, hogy e, ezt a megállapodást újra már nem lehet megcsinálni. Azonban azt jelenti a, a dolog, hogy kialakult egy bizonyos fajta dinamika. Ez azt jelenti, hogy ezt a megalapodást a belátható jövőn belül befogyasztják, polcra teszik, félre rakják. Mi a magunk részéről nem adtuk meg a megfelelő lehetőséget az ukrán hatóságoknak, de ugyancsak az ukrán társadalomnak sem. ...1989-ben Lengyelországban igen hasonló helyzet alakult ki, akkor azonban döntöttünk, elhatároztuk, hogy csatlakozunk az Európai Unióhoz. A lengyel történelemben ez azóta a nagy sikerek között van számon tartva. Ukrajna társulása óriási gazdasági potenciált hozott volna az EU-nak, ugyanakkor Ukrajnának modernizációt és változást jelentett volna. Ez nem csak Ukrajnának, hanem Oroszországnak is szólt volna, kihagyták a lehetőséget. Köszönöm szépen. Megnyitom eh, a vitát. Helmut Scholz. Helmut Scholz először. Köszönöm szépen, elnök úr. Kétségtelen, hogy néhány órán belül nagyon nehéz helyzet fog kialakulni Vilniusban a keleti partnerségi országokkal fenntartott együttműködés kapcsán. Ahogy Pavel Zelevszki is elmondta, úgy tűnik, hogy falba ütköztünk. Meg kell fontolnunk, hogy ez miért is történik, a kölcsönös gazdasági és, és gazdasági kereskedelmi kapcsolatokat is érinti ez. Amikor kohézióról beszélünk, akkor vannak olyan tényezők, amelyeket figyelembe kell vennünk. A szomszédsági politika véleményem szerint olyas valami, ami úgy fejlődött ki, hogy Oroszországgal konfrontációba kerültünk, és nem tártuk föl kellőképpen, hogy hogyan lehet konstruktív kapcsolatokat fenntartani a keleti partnerség keretében, akár Oroszországgal együtt. figyelembe kell azt is venni, hogy mit gondol a közvélemény az Európai Unióval fenntartott konstruktív együttműködésről. Véleményem szerint ilyen módon kellene megközelíteni Ukrajna kérdését. Nagyon bonyolult társadalmi és politikai helyzetben van Ukrajna, Erről máskor is szó volt már, amikor az átfogó kereskedelmi megállapodásról tárgyaltunk, amelyet Ukrajnával kötne az Európai Unió. És szóba került az a megállapodás is, amelynek a tárgyalásán az ukrán kormány képviselője is megjelent. Hogyha Ukrajna gazdasága függ Oroszországtól, ami jelenleg úgy tűnik, a valós helyzet Ukrajna exportjának 36%-a Oroszország felé irányul, az importra ugyanez igaz. Nem csak Oroszország, Belarus és Kazahsztán tartozik ebbe az érdekörbe. Ukrajna exportjának csak 26%-a irányul az Európai Unió felé. Nagyon fontos volna, hogy azok az iparágak, amelyekre a megállapodás vonatkozna, és amelyek hozzáférést kapnának az európai piachoz, már egyébként is jelen vannak az EU piacán. A többiekre pedig nagyon nagy versenynyomás helyezkedik majd, hogyha a vámokat eltöröljük, és a szabadkereskedő megállapodást egyik napról a másikra érvényesíteni kívánjuk. Az ukrán kormányzat úgy gondolkodik, hogy Ukrajna gazdasági megújulása érdekében 60 milliárd euróra van szükség, és Vilnius előtt nem tettük világossá, hogy az Európai Unióból ki, vagyis milyen intézmény, vagy milyen magánintézmény, befektető lesz majd, haj, majd hajlandó arra, hogy ezt a segítséget, ezt a tőke injekciót az ukrán gazdaság felé elindítsa. Nincsenek valódi kötelezettségek meghatározva Ukrajna számára, ráadásul megosztott a társadalom. Az Európai Unióval való együttműködés jövőjét tekintve figyelembe kell venni, hogy hogyan zajlik a döntéshozatal Ukrajnában. Nagyon fontos volna továbbfejleszteni a párbeszédet és figyelembe kell venni a társadalmi helyzetet. Nem az a célunk, hogy destabilizáljuk az országot. Nem szabad, nem tudjuk hallgatólagosan megoldani ezt a problémát, meg kell vizsgálnunk, hogy ezt az elakadást hogyan tudjuk megszüntetni. Olyan kilátásokat kell adni Ukrajnának, amely valódi lehetőséget jelent az ország számára, hogy meghatározzák a saját jövőjüket, a tekintetben, hogy hogyan gondolkodnak az Európai Unióval való együttműködésről. Az ukrán elnökség népszavazást kezdeményezett a társulási szerződéssel kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy a demokratikus dialógus a, az ukrán társadalmon belül mindenképpen előnyét látta annak, hogy az Európai Unióval való tárgyalások megindultak. A keleti szomszédsági politikának új orientációra van szüksége, különösen Ukrajna tekintetében. Testre szabott integrációs politikára van szükség, amely konkrétan megvizsgálja, hogy hogyan lehet modernizálni Ukrajna gazdaságát. Itt ebben a szakbizottságban is azon kell gondolkodnunk, hogy milyen eszközeink vannak, milyen mechanizmusokat tudunk ennek a célnak a szolgálatába állítani. Hogy azután a tagállamokon belül, az EU tagállamai belül, tagállamain belül megjelenjen az a felkészültség, az a készség, hogy elinduljon ez az együttműködés, és elmélyüljön Ukrajnával. Köszönöm. Thank you, Nick. Köszönöm szépen. Janik Ladó következik. Euh, Köszönöm. Valóban egy kicsit bonyolult a helyzet Ukrajnával kapcsolatban. Azt gondolom, Európának minden oka megvan arra, hogy a demokratikus hitelességhez ragaszkodjon Ukrajna tekintetében. Ugyanakkor sokszor az a benyomásunk, hogy a Gazprom valójában az Unió 29. tagállama. És ez egy geostratégiai kérdés, ami az energiaellátásunk szempontjából igen fontos. És jól láthattuk a vita során, hogy vannak más körülmények is, amelyek elgondolkodtattak minket a szomszédos országokkal való partnerségekről. Ugyanis hihetetlen gazdasági, pénzügyi és politikai nyomás nehezedik ránk Oroszország és Ukrajna részéről. Az Európai Unió a tárgyalások és a megállapodások során valahogy nagyon rövid távon kellene, hogy kompenzálja ezeket a nehézségeket. Láthatjuk egyértelműen, hogy nem sikerült elég alaposan felbecsülni egyrésztről ennek a megállapodásnak a költségeit, mivel Ukrajna Oroszország gazdasági partnere. Egyrészt, másrésztről pedig nem vizsgáltuk meg, hogy kik lesznek a kedvezményezettjei ennek a megállapodásnak, és hogy hogyan lehet kompenzálni azokat a költségeket, amik felmerültek volna Ukrajna kapcsán. Úgy látom, nincsen más hozzászólás. A Michel Peter Sandlert hallgassuk meg. Köszönöm, elnök úr, üdvözlök mindenkit. A bizottság természetesen csalódottan nyugtázta, hogy hogyan alakultak a tárgyalások Ukrajnával. Egyértelmű, hogy ez a társulási megállapodás, illetve annak a kereskedelmi vetületei azok, amelyek igazán fontosak ennek a szakbizottságnak a szempontjából. És meg is van az okunk rá, hogy már három-négy éve nagyon aktív tárgyalásokat folytatunk. Kezdetben egyetértés uralkodott ugyan, de ahogy közeledett a csúcs találkozó, egyre több geopolitikai kérdés merült fel. A saját vizsgálataink, illetve független kutatások is azt mutatják, hogy Ukrajna számára egyértelműen előnyös lett volna ez az egyezmény, és ez kiegyensúlyozta volna a helyzetet, tehát azt, hogy a kereskedelmi partnerségei megváltoztak volna és nagyon előnyös lett volna pénzügyi szempontból is ez Ukrajna számára, hiszen már a csúcs találkozó előtt is nagy pénzösszegeket mozgósítottak számára. És hogyha sikerült volna folytatni ezt a folyamatot, akkor még több kedvezményt kaphattak volna. A bizottság természetesen arra számít, hogy még jó irányba fordulhatnak a dolgok, hiszen jelenleg is zajlik még a csúcs találkozó. Vannak még nyitott kérdések, és a csúcs találkozó kimenetelének fényében mindenképpen el kell gondolkodni azon, hogy milyen lehetőségek állnak még előttünk. Pavel Delevski. Záró hozzászólás. Talán Janik szóljon előbb hozzá, hiszen úgy láttam, hogy ő még szót kért. Nem, mégsem. Röviden szólnék hozzá, először is a számokkal kapcsolatban. Természetesen igazuk van, az átalakítás költségei hatalmasak lennének, de senki sem mondta, hogy ezt Ukrajnán kívülről kellene finanszírozni, minden országnak saját magának kell fedeznie az átállás költségeit. Az IMF-fel nemrég 15 milliárd dollár értékű megállapodást kötöttek, de ennek a feltételei amelyeket az IMF ugyanazon a napon hozta nyilvánosságra, amikor Zarov miniszterelnök úr tájékoztatott arról, hogy Ukrajna nem írja alá a társulási megállapodást, tehát ezek voltak az IMF megállapodás feltételei. El kellett volna vágni minden szociálpolitikai programot, meg kellett volna mindegyiket szüntetni ezek közül. ha az IMF-ben vannak olyanok, akiket a Kreml befolyásol, annál szebb ajándék Putyinnak nem is kell. Tehát így néz ki az a színpad, amin mi is kénytelenek vagyunk szerepelni. Sajnos ezekben a tárgyalásokban mi egyáltalán nem vettünk részt, az uniónak az volt az álláspontja, hogy miután a társulási megállapodást aláírtuk, támogatni fogjuk Ukrajna álláspontját. Zárásképp annyit mondanék, hogy ha azt szeretnék tudni, hogy mit szeretnének valójában az ukránok, akkor csak nézzék a tévét, és ebből ki fog derülni. Ezzel lezártuk az ezzel kapcsolatos megbeszélést. Azt hiszem egyértelmű, hogy itt kicsit csalódottak vagyunk. A 32-es napirendi pont következik. Ez egy hozzájárulási eljárás az Európai Unió és az Indonéz köztársaság közötti megállapodás a FLEG-tel kapcsolatban, vagyis az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fa termékek behozataláról az Európai Unióba. Janik Zsadó ennek az előadója, és egy ajánlás tervezetet készített. Most meg is adom neki a szót, Janik Zsadó. Köszönöm, elnök úr. Most egy kicsit melegebb tájakra kalandozunk, mint Ukrajna. Most egy hozzájárulási eljárásban vagyunk éppen és én azt az ajánlást tettem, hogy hagyjuk jóvá ezt a megállapodást Indonéziával. Azzal kapcsolatban, hogy milyen jogi keretek között és hogyan lehet megvalósítani azt, hogy fenntarthatóan termeljék ki a fát, és azt az Európai Unióba exportálják. Ahogy már a korábbi vita során is említettem, én vonakodtam egy kicsit, ugyanis amikor ma megnézzük a tanúsítási eljárásokat Indonéziában, akkor azok igen messze állnak a kielégítő szinttől. Van egy monitoring folyamat, azzal nincs is probléma, de körülbelül a kitermelt mennyiség fele Indonéziában nem kapott semmilyen tanúsítványt. Tehát többféle hiányosság is felmerül az ellenőrzés kapcsán. Olvashatták az ezzel kapcsolatos feljegyzéseimet. Ugyanakkor el kell mondani azt is, hogy megvan a politikai akarat a helyzet javítására és az indonéz erdőkkel kapcsolatban eléggé súlyosak az aggályok ahhoz, hogy egyrésztről elismerjük a, a már megtett erőfeszítéseket, illetve hogy garanciát kérjünk arra, hogy ezeket az erőfeszítéseket folytatni fogják. Tehát én azt javasolnám, hogy egyrésztről hagyjuk jóvá ezt a folyamatot, másrésztről pedig, ahogy azt már a bizottság is elmondta, amikor erről beszéltünk, egy értékelési folyamat fog majd lezajlani, és ennek során megvizsgálják majd, hogy milyen tanúsítási folyamatnak kell alávetni az indonéz fakitermelést. És ezután lehet majd a FLECT keretében bármiféle engedélyt is megadni. Azt szeretnénk, hogy ez az ellenőrzési eljárása lehető legkomolyabb legyen, hogy a bizottság is valóban elköteleződjön, és természetesen előttünk is beszámoljanak a vizsgálat eredményeiről. Az minden esetre egyértelmű, hogy a jelenleg működő rendszer a végrehajtási jogi aktus keretében a parlamentnek semmilyen beleszólása nincs ebbe a megállapodásba. Viszont mivel, ahogy ezt a tegnapi koordinátorok ülésén elfogadtuk, a hozzájárulás megadása után fogunk készíteni egy állásfoglalást is erről, amiben kifejezésre juttathatja majd a parlament is a saját fenntartásait és gondolatait ezzel kapcsolatban is, így majd a bizottság is megismerheti a véleményünket. Végül pedig nagyon rövid a határidő, ezért nem tudjuk biztosítani, hogy az állásfoglalást minden nyelvre lefordítsák, ugyanis februárban már szavazni is kell erről. Erről ezért most szeretnék elnézést kérni azoktól a kollégáktól, akik számára ez zavaró lehet. Próbáljuk lefordítatni az anyagot, de nem biztos, hogy ez sikerülni fog. Az ajánlásom tehát egyértelműen az, hogy igen, fogadjuk ezt el, de mindazokkal a javaslatokkal együtt, amiket én még tettem, tehát a tanúsítási mechanizmust mindenképpen ellenőrizni kell. Köszönjük! Um, yes, you are... Igen, látom, hogy helyettesíti Elizabetet. Christopher Fjellner. Igen, Madame Köstingenként vagyok itt. Ennél fogva a Köstingen asszony nyilatkozatát olvasom fel. Először is elnézést a távollétemért. Rövid leszek. Az előzetes beszélgetéseket, eszpecseréket ismerjük támogatom a jelentéstevő indítványát, hagyjuk jóvá az indítványt az indi, indonéz kormány, illetve az intett felek már jelentős előrelépéseket tettek. Az előzetes eszmecseréknek voltak hiányosságai, de úgy gondoljuk, Eh, hogy ez a kereskedelmi forgalom eh, mindenképpen eh, javunkra válik, az Európai Parlament jóváhagyását kérem, és egyébként köszönöm szépen, elnök, valóban nagyon rövid volt, Marcin. Nos, én is rövid leszek, de talán nem ennyire. Igen, támogatom Janik Sadó kritikáját, ugyanakkor osztom a következtetéseket is, nevezetesen, hogy a végén fogadjuk el ezt, az, ezt a, a folyamat. Az indoklásban ugye megvan, hogy az indonéz faanyagnak csak 10%-a landol az Európai Unióban. Nyilvánvaló, hogyha ez a megállapodás megvalósul, akkor az indonéz faanyagokra teljes egészében valamiféle tanúsítási rendszer fognak életbe léptetni. Ez történt például Dél-Afrikánál, reméljük, hogy ez jó példaként szolgál majd az ország számára, illetve a fa áruknak a, tá- a tágabb értelembe vett felhasználására. Ez a mandátum egyébként nem engedély arra, hogy jelentős mértékben fokozzák a fakitermelést, hanem a meglevő fakitermelésének a menedzseléséről van szó, hogy fenntartható módon csinálják a fakitermelést. Sajnálatos módon <clears throat> a tropikus országokban, de különösen India, Indonéziában a fakitermelés hatalmas korrupcióknak a melegágya hogyha ezt a megállapodást hatályba léptetjük, ez pozitív hatásokkal jár. Ahogy a raportőr is mondta, ez a megállapodás nem fogja megváltoztatni a világot, de jó irányba tett lépés. Szeretnénk, hogyha a fakitermelés fenntarthatóvá válna. Ez mindannyiunk számára jó dolog lenne. Nem látok további jelentkezőt, akkor megkérdezzük a mm, bizottságot. Ugó Selié következik. It's the name I have here. Legalábbis ez a név van itt előttem. Elnézést. <clears throat> Lehet, hogy két perccel késni fog. Én az ő egységéből jövök. Jövök, John Puzzle a nevem. Jegyeztük az előadó és az árnyék jelentéstevő észrevételeit az egész konstrukciót folyamatosan figyeljük, meg akarjuk nézni, hogy a területen, odakint a terepen a megvalósítás ugyanaz, mint amit mi szeretnénk látni az okmányok alapján, és szeretnénk, hogyha a fakitermelési rendszer megfelelne az adott sztenderdeknek. Köszönöm. Bizottság, visszadom a szót Zsadó úrnak. Igen, köszönöm szépen az árnyék jelentés jelentéstevőnek az észrevételt, és remélem, hogy az állásfoglalás minél gyorsabban megszületik. A módosítók beadásának határideje december 4, 18 óra. Szabad, a bizottsági szavazás január 21, plenáris az február 20 33-as napirendi pont. Nem is emlékszem, hogy mikor volt utoljára 33 napi rendi pontunk. Christoph Fjellner jelentéstervezetéről van szó a 33. pont alatt. Ennek a címe az európai közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem, ez a bizottság kezdeményezése. Megadom az előadónak a szót. Köszönöm. Röviden szeretnék beszélni, de nehéz dolog ez ezzel a témával kapcsolatosan. A bizottság idén áprilisban bemutatta a javaslatát az erre vonatkozó határozatról. A dömpinget és támogatott behozatallal szembeni védelemre nézve, én most a kihívásokkal szeretném kezdeni az összefoglalómat. A szakbizottságnak ezeken kell elgondolkodnia a dosszié kapcsán. Két fő kihívásról kell beszélnünk. Az első a TDI-nek a tartalma. Amikor az erre vonatkozó rendelkezésekről beszélünk, akkor mindig nagyon nagy ellentmondásokba ütközünk. Vannak, akik a TDI barátai, vannak, akik ennek az ellenségei, és a tanácsban is ilyen frakciók alakultak ki, olyan, mintha egy kicsit elaknásított területre tévedtünk volna. Aztán a másik kihívás ebben az összefüggésben, és ezért a bizottságot is hibáztatnom kell, az időzítés. Hogyha valóban szembe kívánunk nézni ezekkel a kihívásokkal, és kompromisszumot kívánunk találni, akkor erre nagyon kevés időnk van, hogyha tanácssal is meg akarunk állapodni, és ez megköti a kezünket abban, hogy mit érhetünk el ebben a témakörben, és milyen sikerekben reménykedhetünk. Ezt ne tévesszük soha szem elől. A bizottság nem változtatta meg igazából ezt az eszközt, de négy ponton jelentős módosítást indítványoz. Ez ellentmondásos véleményeknek adott lehetőséget, illetve ilyeneket váltott ki. Ezek érintik az eszköznek a lényegét. Az egyik legellentmondásosabb kérdés a strukturális torzítások, nyersanyagkitermelési torzításokra vonatkozó kérdéskör, a másik pedig szintén nagyon ellenhondásos, vagyis a két hetes határidő az értesítések előtt, ez az úgynevezett shipping clause. Azután eh, az vámoknak a visszatérítése a lejárat után, illetve a nyomozatok eljárásokban való részvétele az uniónak, ez is egy ellentmondásos kérdés, és végső soron hogyha valaki úgy gondolja, hogy én győztem, akkor úgy gondolom, hogy ez egy piroszi győzelem lesz, mert így nem lehetünk sikeresek. Olyan kompromisszumra van szükség, amelyet mindkét fél el tud fogadni, így vagy úgy. Csak így lehetünk sikeresek, így reménykedhetünk a sikerben. A parlamentnek meg kell próbálnia a tanácsal való megegyezést is elérni. Egy kicsit mindenki visszahúzódott a saját kis tér felére Daniel jelentésével kapcsolatosan is hasonló jelenségről beszéltünk. Szeretném megemlíteni a legfontosabb elemeket, nem tudom ismertetni a teljes jelentést, de kezdeném azzal, hogy mit tartalmaz az első része, a kisebb vámmérték szabálynak a törlése. A bizottság megkívánja szüntetni ennek a szabálynak az alkalmazását olyan esetekben, amikor strukturális veszélyeket rejt a nyersanyag kitermelése kapcsolatosan az adott jelenség. Az én javaslatomnak három érv az alátámasztása. Az első az eszköz jellegével kapcsolatos. Úgy döntöttünk, hogy erre szükség van. Ez egyébként a jelenlegi rendeletben is benne van, ez az alacsonyabb adomérték, vámmérték szabály. Ez egyfajta egyensúlyt alakít ki a termelők érdekei és a fogyasztók értékei, érdekei között. A dömping kárait szeretnénk, károkozásait megszüntetni, anélkül, hogy ez áremelkedéshez vezetne a fogyasztók szempontjából. Tehát a sérelmeket szeretnénk megszüntetni, de nem túlzásokba bocsátkozni, ez a WTO plusz szabályhoz kapcsolódik. Úgy gondolom, hogy ennek a logikának, ennek az egyensúlynak a felborítása jelen rendeletben megváltoztatná az eszköz jellegét korrektívről büntető jellegű jogi eszközre, és én ezt nem támogatnám. Példát is tudok erre mondani. Az ipar számára nagyon nagy kihívás ez, és az európai gazdaság egésze számára is – nagyon sok köztes áru, köztes termék jön létre az Európai Unió ban és 2013-ban nagyon sok ilyen köztes terméket importáltunk. Most 50%-a az importnak ilyen köztes termék, és 30%-a az exportnak ilyen importált köztes termékből származik körülbelül 95%-a az antidömping és támogatás elleni vámoknak ilyen köztes termékekre irányul. Hogyha a korrektív megközelítésen túllépünk, akkor drágábbá tesszük az exportunkat is, és ezt is figyelembe kell vennünk. Az is nagyon fontos, különösen a nyersanyagok területén, hogy az egyébként is gyengelkedő iparunkat megsegítsük, például az orosz támogatott gázbehozatallal szemben, amely az európai piacon versenyez. Tehát a jogsérelmet meg szeretnénk szüntetni, ez nagyon fontos, de a nagy kérdés az, amiről vitázni kell, hogy akarjuk-e még drágába tenni ezeket az árukat Európában mert ha ezt megtesszük, akkor például a gazdálkodókkal is meg kell értetnünk, hogy ezt miért tesszük. Kérdés tehát, hogy az árak emelkedését el tudjuk-e fogadni, és ez a célunk. Ez kiáltása van például az autóipara is. Egy kényes egyensúlyt kell tehát itt megtartani. Másodszor, hogyha ezen változtatni szeretnénk, bizonyára emellett is vannak érvek, ezért mondtam, hogy kompromisszumra van szükség, akkor figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy a bizottság szerint a nyersanyagok területén kell ezt megtenni, vagyis hogy az alacsonyabb szabályt megszüntetni. De a bizottság szolgálata is azt mondta, hogy definíciót nem tud arról világosan alkotni, hogy mit jelent a nyersanyag kifejezés. Kérdés, hogy a bizottságnak szabad kezet adunk a nyersanyagokkal kapcsolatosan, bármi is legyen a nyersanyag fogalom definíciója, ha így akarunk eljárni, akkor el kell azon gondolkodnunk, hogy ennek mi lesz a következménye, különösen azoktól kérdezem ezt, akik meg akarják szüntetni az alacsonyabb vármérték szabály alkalmazását a nyersanyagok körében, hogy pontosan milyen fogalom meghatározásra tudnak javaslatot tenni. Még egy dolog van, nyersanyagokról beszélünk itt, de ez is egy tudatos döntés, hogy a nyersanyagoknál akarjuk csak megszüntetni ennek a szabálynak az alkalmazását. Vannak olyanok, akik amellett kardoskodnak, hogy például a környezetvédelmi munka erőpiaci esetekben is meg kell szüntetni ezt a szabályt, de akkor mi lesz a TDI? Inkább egy jogi, vagy inkább egy politikai eszközről van szó? Ez is olyasmi, amit meg kell fontolnunk, mondhatjuk azt, hogy a nyersanyagokra vonatkozzon csak ez, de miért csak a nyersanyagokra, ha elindulunk ezen az úton? Én arra jutottam, hogy maradjon meg a jelenlegi rendelet által kialakított egyensúly, és innen kezdjünk el tárgyalni. Másodszor az úgynevezett shipping clause kérdése, ez a második legellentmondásosabb kérdés. A bizottság azt mondja, hogy kétoldalú shipping záradékra van szükség, de én azt mondanám, hogy maradjon meg ez a záradék, és maradjon, és merítsünk ihletet az úgynevezett safeguard rendeletből a szállítással kapcsolatosan. El kell döntenünk, hogy elfben el tudjuk-e fogadni, hogy szimpatizálunk a shipping clause akkor persze kivitelezhető lesz ez az, ennek az útnak a követése is, vagy pedig nem akarjuk, hogy ez megmaradjon a szövegben. Ez egy tudatos döntés kell, hogy legyen. Én a shipping clause mellett vagyok, hiszen ez egyfajta konfliktust old meg, de erre majd később visszatérünk. Minden esetre én nagyon kedvelem a shipping clause és őszinte vagyok, hogyha megvan ez a záradék, akkor, zára, akkor garanciákra is szükség van a készletek felhalmozásának veszélyét elkerülendő. Kérdés, hogy ez az áradék elégséges-e ennek a kockázatnak a kizárására a shipping clause. Harmadik ellenmondásos kérdés az, hogy hivatalban indított vizsgálatokban részt vegyenek-e az Európai Unió tagállamai. Én nagyon szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatosan, én inkább megtartanám ezt a bizottság javaslatában. Miért? Azért főként, mert azt gondolom, hogy ha javul a nyomozásoknak a színvonala, akkor ez megéri, de szkeptikus vagyok azért, mert aggaszt, hogy milyen teher lesz ez majd a KKV-k számára, hogy TD nyomozásokban részt vegyenek. Ez nem kis dolog számukra, és hogyha ez nem az ő érdekük, akkor az ebben való részvétel nagy teher a számukra. Minden esetre én ezt megtartottam. A negyedik kérdés tehát a visszatérítések kérdése. A felülvizsgálat keretében begyűjtött vámok visszatérítése. Tudom, hogy sokan emellett vannak, de én kiemeltem ezt a szövegből az egyensúly elérése érdekében. De úgy gondolom, hogy nagyon komplex, bürokratikus, és nem hatékony a vámvisszatérítés, és a cél az, hogy az eszköznek a hatékonyságát javítsuk, a bizottság is ezt a célt fogalmazta meg. Ezek a legelentmondásosabb kérdések a bizottsági javaslatban, és az én szándékom nem az volt, hogy fokozzam ezt az ellentmondásosságot, hanem hogy próbáljam azt enyhíteni, és egyensúlyt, kompromisszumokat kialakítani. Biztos mások számára másféle egyensúly volna kívánatos, de a fő cél az, hogy ne halmozzuk egymásra az ellentmondásos kérdéseket, és ne próbáljunk ezen a négy területen túl ambiciózusak lenni. Erről persze még sokat kell vitáznunk. És van egy kérdés, amiben remélhetőleg meg tudunk állapodni az átláthatósággal kapcsolatosan. Nagyon sok rendelkezés fokozná az átláthatóságot ebben az eljárásban. Minden esetre a panasztevők, illetve a termelők számára és az exportőrök számára is megkönnyítené a helyzetet ez az eszköz. Aztán a KKV-knek eh, meg kell könnyíteni az eszköz kihasználását, eh, egyfajta SME helpdesk eh, lehetőségét említi meg a szöveg. Meg kell vizsgálni a, a nyomozásoknak, a vizsgálatoknak az időtartamát is, hogy ezt 9-ről 7 hónapra korlátozzuk. Ez szerintem nem lesz nagyon ellentmondásos. És az egyik további javaslatom, amiről ma szeretnék beszélni, az Európai Unió érdeke. Nagyon sokat beszéltünk az iránymutatásokról, és a iránymutatások nagyon eltérőek, hogyha részletesen megvizsgáljuk őket. Vannak olyanok, amelyek csak a bizottság munkáját magyarázzák, mások nagyon politikai töltetőek. A leginkább politikai jellegű az, amely az unió érdekeiről szól. Ezért én egy kicsit kínosan érzem magam, hogyha csak azt mondjuk, hogy az Európai Unió érdeke az iránymutatásokban szerepeljen. Ne az iránymutatásokban szerepeljen ez a hivatkozás, hanem a rendeletben, hogy ez a mi hatáskörünkbe tartozzon, és beszélhessünk arról, hogy mit jelent az Európai Unió érdeke, és mit tartalmazzon. Minden esetre ez is napirenden van mert a bizottság mindezzel, és erről ne feledkezzünk meg, a Lisszaboni szerződésen keresztül és az Omnibuson keresztül a TDI-vel kapcsolatosan nagyon nagy mozgásteret kap, és ha még az iránymutatások is ezt támasztják alá, akkor túl nagy jogköröket kap a bizottság a strukturális nyersanyagokkal kapcsolatosan például, Úgyhogy amennyire lehet, én szeretném biztosítani, hogy, az, hogy a parlament is megmaradjon döntéshozó szerepkörben. Már említettem a kihívásokat, nagyon sok ellentmondást vet fel ez a dosszié. Most van itt az ideje, hogy kompromisszumokat találjunk nagyon rövid időn belül, és hogy őszinte legyek, azt kell mondanom, hogy a kompromisszumnak talán a legfontosabb területe két kérdés. Az alacsonyabb vámértékszabály és a shipping clause. Akik szeretnék megszüntetni az alacsonyabb vámérték arányt, nem szeretik a shipping clause-t, és fordítva egyensúlyt kell kialakítanunk a két megközelítés között. Nagyon sokat dolgoztam már azon, hogy ezt hogy lehetne megtenni, kérem ebben a segítségüket ezt a csatát egyik fél sem fogja megnyerni, hogyha valóban el akarunk érni valamit. De nagyon fontos, hogy döntést hozzunk és sikerre vigyük ezt az ügyet. Egyébként a TDI-vel kapcsolatos hitelesség aláknázódik. Inkább a jelenlegi status quo-t kellene megtartani és végigvinni a jogi folyamatot. Ennek valós értéke volna, Úgyhogy ezzel szeretném átadni a kollégáknak a véleményét, amit nagyon kíváncsian várok. Köszönöm az árnyék előadóknak a munkáját és az együttműködést. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy ennyire elhúztam. But the importance of the issue. A következő hozzászólónk Kosszolino kolléga, de ha jól látom, akkor nincs itt. Tokia Saifi következik. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, először is szeretnék köszönetet mondani Krisztofernek a munkájáért. És azt is szeretném neki eh, megköszönni, hogy olyan eh, készségesen kötött kompromisszumot, még egy olyan csatamezőn is, mint a tanácssal való tárgyalás. És Krisztófer is tudja, hogy azt szerettük volna elkerülni, ami a legutóbbi parlamenti ciklus alatt történt. Jelesül azt, hogy elbukott az egész javaslat, mert elutasították a javasolt eszközöket. Tehát így már egy jó alapról indultunk ki. Christopher nagyon fontos kérdéseket említett, például a vizsgálatokat, illetve a KKV-kat. És az a javaslatod, hogy egy KKV helpdesket kellene létrehozni. Ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy a kommunikációs főigazgatóság már üzemeltet egy ilyet. De ahogy azt bizonyára tudod is, néhány dologgal kapcsolatban vannak fenntartásaim. Ilyenek például az irányvonalak. A bizottság nagyon ragaszkodik ezekhez, de azt gondolom, hogy mi itt sokan vagyunk, akiknek kétségeink vannak. Nagyra tartom azt az elhatározásodat, hogy ezt szeretnéd a rendeletbe is bevenni, de ezek nem annyira jogi eszközök, hanem ezeket inkább a gyakorlatnak kellene inspirálnia. Miért nem várjuk meg, hogy a reform, amelyen éppen dolgozunk, hatályba lépjen? És miért nem csak utána fogadjuk el ezeket az irányvonalakat? Azt gondolom, hogy gyakorlati szempontból és az intézményi együttműködés szempontjából is ez a lehető legrosszabb megoldás. És két olyan dolgot említettél még, amivel vitatkozni szeretnék. Az egyik a kisebb jogokkal kapcsolatos szabály, ezzel én nem tudok egyetérteni és felmerült bennem az a lehetőség, ahogy azt mások is mondták, hogy a nyersanyagok vagy az energia esetében ezt ki lehetne terjeszteni. A másik pedig a szállítási záradék, ez pedig gyakorlati megvalósíthatósági okok miatt nem tudom támogatni. Szerintem egyik végrehajtásra vonatkozó javaslat sem kielégítő, és én szeretnék a jelenlegi politikához visszatérni ebben. Köszönöm. most meg kell változtassuk a hozzászólások listáját. Mária Szárnésztel szeretnénk most elnézést kérni, de Kama úrnak adok most szót, mert egy különleges kérése volt. Elnézést kérek, elnök úr, délben indul a vonatom, ezért kértem csak ezt, és köszönöm szépen, hogy hozzászólhatok. Egész nap tudnám nézni ezt a vitát, hiszen nagyon élveztem ezeket mindig is, és bárcsak maradhatnék tovább. De ma sajnos Robert Sturdit kell helyettesítenem árnyék előadóként. És e-, ezért most szeretném az ő gondolatait itt most tolmácsolni. Nagyra tartja ő is az elhangzott javaslatokat, és támogatja az előadót abban, hogy fel kell tar- fenn kell tartani a kisebb jogok elvét. Ez a WTO és a kereskedelmi kampon, szempont, kapcsolatok szempontjából is fontos. Bármi, ami ezen túlmegy, az már büntetés jellegű, és ez nem segíti a kereskedelmet. Ezt a szabályt azért is szükséges fenntartani, hogy az, a szabály egyensúlya fennmaradjon, mindazonáltal ez nem korlátozza az unió lehetőségeit. Másodszor a visszatérítés, illetve ott, ahol a határidők vizsgálata érvényes, ott egy lépéssel tovább kellene menni, és ahol kamatok is szóba kerülnek, ott még egy további felülvizsgálatra is szükség lenne és ezzel kapcsolatban meg kell vizsgálni, hogy milyen veszteségek történtek, hogyha ez a pénzügyi kötelesség már nem áll fenn. A hivatalból folytatott vizsgálatok egy igen vitatott kérdésé váltak, és azt gondoljuk, hogy nem kellene együttműködési kötelezettséget róni senkire, hiszen ez túlzottan nagy terheket jelentene. Logikus, hogy a kötelező együttműködést szankciók nélküli kötelességnek tekintsük, és ebben az irányban módosítókat is fogunk benyújtani. A shipping closed pedig támogatjuk. Ugyanakkor nem úgy, ahogy az a jelentés tervezetben szerepel, mert szerintük ez, szerintünk ez túlságosan bonyolult. A 44. módosított támogatjuk, ez ugyanis két hetes határidőt határoz meg, és derogáció esetében pedig négy hétre növelhető ez. A hatásvizsgálat négy hét után történik meg. Végül pedig támogatjuk az előadónak azokat a kezdeményezéseit, hogy helpdesk-ket alakítson a KKV-k számára. És olyan módosítókat is benyújtottunk, melyek értelmében a nem bizalmas adatokat nyilvánosságra kellene hozni, hogy a parlament is ezekhez hozzáférhessen, illetve hogy jobban megvalósuljon az átláthatóság. Ezen kívül támogatjuk azt a kezdeményezést is, hogy a bizottság rendszeresen tájékoztassa a társjogalkotókat a nyomozások kimeneteléről. És szeretnénk struktúrált eszmecserét folytatni a kereskedelem védelmi eszközökkel kapcsolatban. Reméljük, hogy a szakbizottság egyetértésre tud jutni, és a parlament el fogja fogadni ezt a jelentést, még a parlamenti ciklus vége előtt. Elnézést kérek, hogy közbevágtam, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és remélem, hogy Sturdy úr véleményét kellően e-, el tudtam mondani. Köszönjük, most Marian Szárnes következik az Áde részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Értem, hogy milyen nehéz feladata volt az előadónak. És ebből a szempontból minden szimpátiám az övé. Ugyanakkor nem értek vele mindenben egyet. Ugyanis ebben a kérdésben az egyetlen célunk az, hogy kompromisszumot találjunk. És egy olyan fontos kérdésben, mint amilyen ez is, politikai üzenetet kell küldenünk. Ez egy stratégiai kérdés, és ezért Európában és Európán kívül is ránk figyelnek az iparágak. Tehát ha itt meggyengítjük ezeket a kereskedelmi védelmi eszközöket, akkor nem jó az a reform, amit bevezetünk. Az a kérdés, hogy támogatni akarjuk-e az európai ipart, és nem adhatjuk azt, a, azt a jelet az, a világ többi részének, hogy mi vagyunk a legnaívabb kontinens. Azt gondolom épp ellenkezőleg a védelmi eszközénket meg kell erősíteni, és nem látom át azt, hogy Európában miért kellene naívabban hozzáállnunk ez a kérdéshez, mint az Egyesült Államoknak. Ennek semmilyen megalapozottsága nincs. Azt hiszem, hogy ez nem annyira technikai, mint inkább politikai kérdés. A kereskedelmünket intézkedésekkel kell védeni és egyértelmű a vitából is, hogy mindenki ezzel ért egyet, hiszen mindenki tudja, hogy nem olyan súlyosak ezek az intézkedések, de mindenkinek javára fognak válni, Európában ez mindenkinek csak kedvező lehet. Én azt azt gondolom, hogy akkor van értelmük ezeknek az intézkedéseknek, hogyha azok kellően eltántorítják a szabályok megszegésétől az érintetteket. Enélkül semmi hasznuk ezeknek az intézkedéseknek. Ez tehát az első megjegyzésem. A második az, hogy természetesen hatékonynak is kell lenniük ezeknek az intézkedéseknek. Mindenki beszélt már a VTO-ról, de hát tulajdonképpen a VTO is elítél bizonyos gyakorlatokat, ezért elég csak arra az elvre támaszkodni, amit ők is követnek, vagyis, hogy a tisztességes versenyt tiszteletben kell tartani. Harmadszor, és ezt az előadó is elmondta, tehát ebben egyetértek vele, hogy a dömping, illetve az illegális támogatások ellen küzdünk, és ennek legfontosabb eszköze az átláthatóság. Tehát mindenkinek tájékoztatást kell kapnia. A termelőket, illetve az importőröket is kellően tájékoztatni kell. És ahogy ezt az előadó is elmondta, beszélnünk kell az irányvonalakról. Az a kérdés, hogy ez csak egy használati utasítás lesz, vagy ebből egy európai jogszabály is kialakul majd, természetesen az európai jogszabályokra kell hivatkozni, de ebben a kérdésben mindenképpen egyértelművé kell tenni, hogy miről is beszélünk. Én fogok ezzel kapcsolatban módosítókat is benyújtani, de már most szeretnék mindenkit figyelmeztetni arra, hogy mennyire fontos, hogy Európa meg tudja védeni a kereskedelmi érdekeit. És ezért egyértelmű üzenetet is kell küldenünk a külvilágnak. Köszönöm. Thank you, Maria Sarnes. Köszönöm, Maria Sarnes. Helmut Scholz következik. A Guétől. Köszönöm szépen. Nagyon köszönetet mondok az előadó, előadónak, nem csak a végzett munkáért, hanem azért, ahogyan végezte a munkát. Gyakorlatilag egyetértek minden előttem felszólalóval. Ez egy nagyon bonyolult téma. <clears throat> Na most, hogyha a modernizációs stratégiáról beszélünk, ennek az értelme vagy a hiánya nem, nem teljesen átlátható a számomra. Különféle jövendőbeli jogi sztenderdekről is szó van, nem csak a, a cégek számára, hanem a haszonélvezők ö, és az állampolgárok számára. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy egy kereskedelmi eszközt hogyan lehet ilyen módon felhasználni figyelembe kell vennünk, illetve ezt olyan, olyannak kell megalkotnunk, hogy minden cég vegye figyelembe. E területen egészen eddig megtartottuk a WTO szabályokat. Ugyanakkor az ENSZ keretein belül egyéb kötelezettségek is vannak, amelyeket aláírtak több a minden tagállamok, például gazdasági tevékenység, az ENSZ kartája például, a 16-os cikk 103-as eh, eh, ezt mondja. Az ENSZ tagjai kötelezettséget vállalnak, és ez a kötelezettség minden egyéb mellett és felett eh, érvényben marad, én szerintem ez az ENSZ okmány, ez kihat a mostan tárgyalt témára is. Visszavált németre a beszélő. Második pontunk a hivatalból való kötelesség témájára térnék rá, amit az előadó mondott. Igen, nem tudom mennyire hasznos ez a számunkra, legyünk, legyünk bátrak, törőjük, hogyha szükség van erre. A harmadik dolog az irányelvek, iránymutatások témája. Itt valóban elmondhatjuk, hogy ez technikai kritériumokat jelent, de egyértelmű megalapodásról, megalapodásról van szükség, tehát az iránymutatás, illetve a jogi megszövegezés, nem tudom, hogy hol illeszk, tehát össze, hogyan működik. Ami az illetékek csökkentését illeti, ez a szabály olyan, amire azt mondanám, hogy tartsuk meg. Támogatom ebben a vonatkozásban az előadót, és hozzátenném, hogy, és ez a negyedik észrevételem, a jelentéstételi kötelezettség. Szerintem a jelentéstételi kötelezettséget ne terjesszük ki a, a legkisebb kisvállalatokra, a mikrovállalkozásokra. Tehát esetleg megvizsgálhatnánk, hogy mely kisvállalkozások lehetnének mentesek ez alól a kötelezettség alól. Egyébként szerencsénk van, mert a módosítások határideje e, e, későbbre került, úgyhogy e, várom is a módosítókat. Köszönöm. Maria Auxiliodora. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni az előadónak a kivágó, kiváló munkáért egy ennyire technikai dosszéban vannak pontok, ahol nem teljesen értek vele egyet, például az alacsonyabb mérték szabály alkalmazásában. A bizottsági javaslattal kapcsolatosan úgy gondolom, hogy ebben a modernizációs eljárásban eh, minden eh, ipari szektor számára a legelőnyösebb megoldást kellene megtalálni, az előadó az említett szabálynak a megszüntetését javasolja, de nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság fellépjen a termelőinek és az importőreinek a védelmében. A bizottsági javaslattal kapcsolatosan úgy gondolom, hogy ezt lehetne még javítani, például egy pontosabb definícióval azzal kapcsolatosan, hogy mit jelent a strukturális torzulás a nyersanyagpiacon, piacon, nem vagyok amellett, hogy ilyen szállítási záradékot tartalmazzon a szöveg. Abban az esetben, hogy egy ilyesfajta záradékot illetenének a szövegben, ennek a célja csak az lehet, hogy az árufelhalmozásnak a veszélyét kikerüljék, jó lenne egy rögzített időszakot meghatározni a visszaélések elkerülése véget, ahogyan azt a bizottsági javaslat is tartalmazza. Nagyon jó körül kell ezt határolni, és alternatív szövegjavaslatot is fogok arra tenni, hogy csak két hét legyen ez a határidő, és nem több. Ami pedig az átmeneti intézkedéseket illeti, amikor az vizsgálat elindul, nagyon fontos, hogy el lehessen kerülni az a rossz hiszemű gyakorlatok alkalmazását. Valamikor a 7 hónapos időszak utolsó hetében lenne ez lehetséges, egyfajta rugalmasságot is meg kell hagyni, talán megoldás lenne az, hogy egy határidőt kialakítunk, egy hét hónapos határidőt, és meg lehetne kivételes esetekben, indokolt esetekben engedni az átmeneti intézkedések alkalmazását, de soha nem túlépve a 9 hónapos határidőt. Köszönöm szépen. Köszönjük, Valensa. Elnézést kérek Elnézést, nem vettem észre a táblát. Elnök úr, köszönöm szépen, és Christopher, neked is köszönetet mondok ezért a munkáért. Néhány kritikus megjegyzésem van azonban sajnálatos módon. E, korábbi felszólalók is mondtak ilyeneket. A bizottság e, kivételeket javasol az illetékcsökkentési szabályok esetén. Ez az áróforgalmi piacon nem volt rossz javaslat, de azért az előadónak mondom, hogy néhány dolgot hangsúlyoznunk kell. Itt csupán arról van szó, hogy a szövegben különféle részleteket hangsúlyozunk, tehát igazából nem valódi kivételeket fogalmazunk meg. az áruforgalmi piac struktúrájával van gond. Ez pedig egyre nagyobb akadályt jelent az EU cégek számára. Ezért van az, hogy az EU problémákkal találta magát szemben. Ennél fogva a kereskedelmi védelmi intézkedéseket módosítanunk kell, tehát a, az illetékcsökkentési szabályt nem megváltoztatunk, nem megváltoztatnunk kell, hanem nem megszüntetnünk kell, hanem megváltoztatnunk kell. Valójában itt az, a, az, a szállítási okmányokat kellene bemutatni, például a, a fuvarlevelet. Ennek azonban pénzügyi következményei lennének. Ezek, ezeket a dokumentumokat antedatálni lehet, hamisítani lehet, tehát ez a hozzáállás nem, is, nem életszerű. Meg kell tőle szabadulnunk. Vissza kell térnünk ahhoz, amit eredetileg javasoltak, nevezetesen két, két hétben határozták meg a bejelentési időt, időszakot. Végezetül az importőrök támogatása az EU érdekének megfelelően igen, de itt is tartsunk meg egy egyensúlyt. Nem értem az előadó javaslatát a tekintetben, hogy segítsük az importőröket. Nekünk a termelőket kell támogatnunk, tehát ennek a rendelkezésnek én ellene vagyok. Most pedig akkor a termelőkkel kapcsolatban. Ez egy egyoldalú eljárás. A helyzetet. Az üzleti vállalkozások helyzetét elemeznünk kell, azok, azok vállalkozásokét, amelyek nem reprezentatívak az Európai Unión belül. Hát, ezt töröljük, ezt a rendelkezést, elnök. Elnézést, hogy személyesen is részt veszek ebben a vitában. Ismeri, ismerik a, az én álláspontomat. Nagyon is támogatom a tisztességes kereskedelmet és a szabad kereskedelmet is. A WTO alkotmányában is benne vannak, de ez nálunk is megvan a kettes cikkeiben, amely a tisztességes kereskedelmet, a fair trade-ről beszél, de egyébként a szabad kereskedelem nem lehetséges anélkül, hogy E, e, tisztességes legyen a kereskedelem. Vannak azonban tisztességtelen kereskedési gyakorlatok is, meg kell e, találnunk a módját, hogy ezekkel hogyan vegyük fel a harcot. Nem támogatok, nem támogatok semmit, amely meggyengítené a TDI-ket, a kereskedelemvédelmi intézkedéseket, és azt mondom, ragaszkodom ahhoz, hogy a bizottság végezzen el egy tényleges, hatékony eh, próbát. Arra kérem a bizottságot, hogy eh, jöjjenek ide, eh, és végezzenek el egy gyakorlatot. Nézzük meg, hogy az utolsó vonatkozó jogszabálynak a megvalósítása során milyen tapasztalatok vannak. Én úgy gondolom, hogy a, az uniós ö, döntések, az antidömping intézkedések, illetve a, a konkurencia szabályok szerintem nem kerültek ki a jogszabályból. A bizottságnak tehát kötelező lenne ezt a fajta próbát, ezt a, a kimutatást elvégezni. A hatékonysági vizsgálat itt kulcsfontosságú, mert ebből derül ki hogy a tervezett intézkedés erősíti, vagy, vagy gyengíti a helyzetünket, vagy netántán semleges hatása. Itt az uniós kereskedelemvédelmi intézkedésekről van szó. Hogyha ezt a bizonyos vizsgálatot elvégezik, és megvan a bizonyíték, akkor a bizottság bemutatja, hogy ezek az intézkedések erősítik, vagy gyengítik a pozíciókat. Bizottsági a szó. Elnök úr, köszönöm szépen. Először is a bizottság köszönetet mond Fjellner úrnak a jelentésért, a végzett munkáért, és a bizottság az összes parlamenti eh, képviselőnek köszönetet mond, akik itt most felszólaltak. Eh, számos eh, ösztönző, bátorító pontot kaptunk, észrevételeket hallottunk. Én most három dologra összpontosítanék. Először is elmondanék valamit az illetékcsökkentésről, aztán a szállítási klauzuláról, Utoljára és nem utolsó sorban azonban visszatérnék az ön észrevételéhez, tehát ez a bizonyos múlt vizsgálat kérdésére térnék majd rá. Az illetékcsökkentés szabályával kapcsolatban itt az első észrevétel az, hogy vajon egy TDI anélkül, hogy a részben alkalmazzuk az illetékcsökkentést, az vajon büntető jellegű szabályá válik-e? A VTO szabály csak azt mondja, hogy kívánatos, hogy adott esetben szükség szerint intézkedéseket fogani, foganatosítsunk. A bizottság elemzést végzett, és azt láttuk, hogy olyan területeken, ahol nem kellene alkalmazni a kisebb innovatív szabályt, ott közvetlen kormány intervenciókra kerül sor. Ne, az interdumping, dömping az egy súlyos dolog, különösen például, hogyha a harmadik országban tapasztalható ez a, a dömping ez nem okvetlenül így van más esetekben, mint például környezetvédelmi esetekben, környezetvédelmi kérdésekben. Vannak országok, amelyek a szociális vagy a környezeti szabályokat nem tartják követelményeket, de hát az országok már csak ilyenek van, aki betartja a szabályokat, van, aki nem. Hogyha ezt a megoldást követjük, számos gyakorlati problémával kéne szembesülnünk. Ezeket ki kellene vizsgálni. Nagyon nehéz, adó, nagyon nehéz feladat, hiszen az, a kivizsgálás az árakról és költségekről szól, meg kell vizsgálni a vállalati megoldásokat, adott esetben környezetvédelmi normákat. Lehetséges, hogy hogyha az exportőröket felkeresünk, azt mondják, hogy önök túl sokat kérnek tőlünk. Úgy gondolom, hogy az értékcsökkentési szabályt csökkentsük le, arra a területre, ahol közvetlen kihatása van a költségekre és az árakra, különös tekintette harmadik országokra. Ugyanakkor lejegyeztük az elhangzott észrevételeket, vannak nyersanyagban érintett országok, vannak olyanok, ahol a szállításnak a struktúrájában tapasztalunk torzulásokat, ezeket meg fogjuk vizsgálni. A következő pont eh, a szállítási záradék. Ennek a, ezzel az volt a szándékunk, hogy ez nem egy teljesen kidolgozott szállítási záradék, hanem olyan, amelynek a révén eh, a az exportőrök és importőrök felgyorsítják a tevékenységüket. Itt az volt a szándékunk, hogy az importőrök számára eh, jobban előrelátható legyen a helyzet. Vannak ámraktárakban tárolt javak esetében is fontos ez, hiszen itt a itt tárolt javakat előbb-utóbb kiengedik ki a szabad piacra, forgalomba kerülnek. A bizonytalanságot szerettük volna csökkenteni ezekkel az intézkedésekkel. Ennek persze ugye nem lenne az a hatása, hogy más intézkedéseket aláoknáz. Most pedig az önészrevételére térnék rá, elnök úr, hogy a javaslatokat próbára kéne bocsátani. Tegnap a bizottság megígérte, hogy eh, visszatér erre a témára, és elmagyarázza az álláspontját. Nem tudom, talán egy workshop, egy, egy műhelyfoglalkozás, a megfelelő fórum erre, vagy más megoldást találunk. Eh, megvizsgáljuk, hogy melyek azok a kérdések, amelyekre komolyan összpontosítani kell, de nyilván nem az a szándék, hogy gyöngítsük az eszközöket, hanem pontosítsunk, tisztábbá és egyértelműbbé tegyük a dolgokat. A magam részéről itt megállok, köszönöm szépen. Az előadóhoz fordulok, hogy a záró szavait mondja el. Köszönöm szépen, elnök úr. Először a részletkérdésekre térnék ki, aztán volt egy nagyon fontos kérdés, amit ön is feltett a tovább lépéssel kapcsolatosan. Először tehát a részletesebb kérdéseket vizsgálnám meg. Először is egyértelmű, hogy az iránymutatásokon el kell gondolkodnunk. Egészen más a megközelítésünk, ahogy végighallgattam a kollégák véleményét a tekintetben, hogy milyen jellege, mi a természete ezeknek az iránymutatásoknak, és hogy hogyan tekintjük őket. Mondhatjuk, hogy ők a bizottság előjogát képezik, de nem vitázni kívánok a bizottsággal, hogy hogyan közelítik meg az iránymutatásokat, csak azt látom, hogy politikai elemeket is tartalmaz. Az én megközelítésem az volt, hogy az iránymutatásoknak mely elemei politikai jellegűek, és ezekre találjunk valamiféle jogi kontextust. Persze erről még tárgyalhatunk, hiszen ezt a szempontot is figyelembe kell vennünk, de az, hogyha vita nélkül így hagyjuk, akkor ez nem volna helytálló. Meg kell vizsgálnunk, értékelnünk kell őket, és meg kell vizsgálni, hogy mi belőlük politikai jellegű, és ezeknek jogi megállapozottságot kell adni. Ami a hivatalból indított eljárásokat illeti, Schulz úr említette ezt a kérdést, ha jól emlékszem. Van egy módosító, ami ezzel foglalkozik. Ennek az oka az volt, hogy a meghallgatáson ott voltak a jogi szakértők, és ők azt mondták, hogy van oka ennek a hivatalból elindítandó eljárásnak. Ez azért érdekes, mert ez nem újdonság. A bizottságnak mindig megvolt ez a lehetősége, 20 év alatt egyszer sem alkalmazta. Ezért kérdeztük, hogy miért szükséges ez az intézmény, hogy a KKV-knak segítsenek, hogy jobban hozzáférhessenek ehhez az, ehhez az eszközhöz, ezért szerettem volna, hogyha a bizottság figyelmét erre irányítjuk az ex officio kihasználására. Ezen a ponton nem vagyok benne biztos, hogy jó helyen van. A szakértők közül voltak, akik a gyártók szempontjait képviselték, mások az exportőrökét, mind a ketten az ex officio mellett voltak. Aztán a shipping close, a szállítási záradék. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményükről a tekintetben, hogy nem akarják az szállítási záradékot, vagy pedig azt akarják, hogy jobban működjön. Ez alapján szeretném a kompromisszumot kialakítani, illetve a megfelelő egyensúlyt. Azért változtattam a bizottsági javaslaton, nem az volt a célom, hogy nagyvonalú vagy kevésbé nagyvonalú legyen a szállítási záradék, de most már nagyvonalúbb lett, szól közbe az elnök. Igen, így az előadó ezzel egyetértek, de van egy kivétel. A határidő arra vonatkozólag, hogy mikor kell az e- értesítést megtenni az előzetes vámokról. Lehet, hogy itt igaza van, de amiért én azt gondolom, hogy nem nagy vonalú, az az, hogyha két hetet adunk, akkor Oroszországnak óriási lehetősége lesz például, hogy felhalmozzon készleteket. Dél-Korea, Kína, Japán szempontjából nem releváns ez. De minden esetre van ok annak, hogy a védzáradékban sokat vitáztunk a négy hétről, kettő hétről, stb. Ez a tárgyalásokra tartozik, de én akkor azt mondtam, hogy legyen egy olyan megoldás, ami a készletfelhalmozást kizárja vagy leállítja. És ez egy rugalmas megoldás, ami például Oroszország esetében ö, csökkenti a készlethalmozásnak ö, a veszélyét. Christopher, szorít minket az idő, csak emlékeztetni szerettelek volna erre. Igen, köszönöm, tudatában vagyok. Ö, kevesebbet szeretem volna beszélni, de sok a mondani valóm. Hogy őszinte legyek, ha azok az emberek ebben a teremben, akár én is lehetnék az, akik azt mondják, hogy maradjon meg az alacsonyabb vámérték szabály, illetve a szállítási záradék, hogyha győzök, akkor egy csipkerózsika lesz ebből a történetből. De fordítva is működhet ez. Van, aki azt mondja, hogy nyírjuk ki az mindkét szabályt, az alacsonyabb vámérték szabályt és a szállítási záradékot is, ugyanez lenne a helyzet. Én csak meg, érte, meg szeretném értetni önökkel a saját álláspontomat. Ez nagyon fontos kérdés volt, amit felvetettek. Mi lehet a kompromisszum? Még hogyha az ellentmondásos kérdéseket ki is iktatjuk, akkor is jobb TDI rendszert tudunk kialakítani, hogyha más tényezőkben javítjuk a rendszer működését. Tehát még ha ö, felül is emelkedünk az ellentmondásokon, számomra nem az a lényeg, hogy erősebb vagy gyengébb legyen a TDI, hogyha gyengíteni akarjuk, vagy erősíteni akarjuk, akkor kudarcot vallunk. Az én célom az, hogy megtaláljuk, hogy miben állapodhatunk meg, milyen kompromisszumot alakíthatunk ki, ez a célunk, és ha többet akarunk tenni, akkor egyik oldal sem győzhet. Ez az én megközelítésem. Az árnyék előadókkal nagyon hasznos és nagyon gyümölcsöző vitát folytattunk, és remélhetőleg együttesen megtaláljuk azt a komfortzónát, amit el tudunk fogadni, és akkor a tanács is elfogadja ezt, és javulni fog a szabályozás. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes volt ez a vita, és az előadó és az elnyék előadók meg szeretnék hosszabbítani a módosítós benyújtá- módosítók benyújtásának határidejét. Eredetileg november 29-e dél volt, és ők azt javasolják, hogy hosszabbítsuk meg december 4-éig, délután 18 óráig. Nincsen ellenvetésem, úgyhogy ez az új határidő. Köszönöm szépen. Utolsó napirendi pontunk a 34 a csoportok tevékenységének nyomon követése. Nagyon röviden. Nincs sok időnk, valaki mégis kérte a szót. The change of items is no license. Azért, mert napirendi pontot váltunk, még nem engedtem meg, hogy magánbeszélgetéseket kezdjenek a teremben. Takiát is kérem, hogyha már el szeretné hagyni a termet, akkor ezt csendesen tegye meg, és mindenki más is. Rövid tájékoztatást szeretnék a nyomon követő csoport tevékenységéről beszélni. Ez az Egyesült Államokkal folyó tárgyalásokat követi nyomon Két találkozó volt a tárgyalások előtt és után. A bizottság megfelel a követelésünknek, hogy fokozott figyelemmel kövesse nyomon a TDA tárgyalásokat. Kanada esetében, és most még egyszer kérem a kollégákat, hogy beszélgessenek inkább kint sokkal jobb hely a magánbeszélgetésekre a folyosó, mint az ülésterem. Kanadával kapcsolatosan a főtárgyalónk vett részt a találkozón, ami a tárgyalások eredményeit illeti. Ez meg egyébként nem zárult le véglegesen jelen pillanatban a bizottsággal is szeretnék valamit megosztani. Kiderült Kanada részéről valami, amiről a bizottság nem tájékoztatott minket, mégpedig a munkaerőpiaci normákra vonatkozó kérdés. Nagyon sajnálatosnak tartom, és még egyszer elhúzom, hogy sajnálatos, hogy a tárgyalópartnertől tudtunk meg valamit, amiről a bizottságnak kellett volna tájékoztatnia minket. Én nem is igazán értem, hogy alakulhatott ki ez a helyzet. A nyomonkövető csoportban a bizottságnak feltettük a kérdést, és az volt a válasz, hogy még mindig megfontolás alatt áll a téma. Aztán néhány nappal később a kanadai kormány tette nyilatkozatot a sajtó előtt, hogy tisztázták a kérdést és rendezték az ügyet a Japánnal kapcsolatos monitoring csoport november 13-án ülésezett. Feltárták az Európa Japán FTA tárgyalásokkal kapcsolatos fejleményeket. A tárgyalások Tokióban zajlottak, azután Chile. Az állandó előadója ennek a témának Koreszamora asszony, és ő azt kérte, hogy jelentsen be, hogy a negyedik rész felújításával kapcsolatosan kérdést intéztek a bizottsághoz. Ez egy társulási megállapodás az Európai Unió és Chile között tegnap került elfogadásra az említett dokumentum. Ez nagy előrelépés az Európai Unió és Csile között fenntartott kapcsolatokban. Ez az első generációs kereskedelmi megállapodások lapjára tartozik. Egyéb napi rendi pontok alatt van-e valakinek mondani valója? Kivégeztük mind a 35 napirendi pontunkat, szerintem ez rekord. Köszönöm szépen mindenkinek az ebben való hathatós közreműködést, és decemberben találkozunk.